Szentpétervára, ahol tovább fogjuk folytatni a tárgyalásokat ezen kérdést illetően. Köszönöm szépen! Thank you, Commissioner. I have received seven motions. Köszönöm szépen! Hét állásfoglalási eh, indítványra kaptam javaslatot, és eh, a vita után szavazunk. A következő napi rendi pont Venezuela. Maria Lourdes Affioni ügye. Az első hozzászóló Axelja képviselő. Köszönöm szépen. Affioni bíróasszony szabadon bocsátotta Elizsió Szedennyót, és Csövesz elnök nyilvánosság előtt arra kérte a főügyész, hogy a legmagasabb büntetési tételét folyamadjon, illetve sürgette a nemzetgyűlést, hogy ha hasonló törvényt hozzon visszamenőleg. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa jelentős aggodalmának adott hangot, és nem egy izolált esetről van szó, szóval ennek pont az ellenkezője igaz. Egy nagyon autoritáriánus trend él ebben az országban, ahol a médiát lezárják, elkobzások vannak, letartóztatják a politikai ellenzék tagjait, és nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Kérjük az azonnali szabadon bocsátását a fiúni asszonynak két és fél percben. Present. Köszönöm. Köszönöm szépen. Újra napirendre tűztük ezt a témát, és azért tettük ezt, mert rákényszerültünk. Nem javult ugyanis semmit a helyzet az utóbbi állásfoglásunk óta, sőt, romlott. A jogállamiság elve és kezd kiszorulni a köztudatból, most már az igazságszolgáltatásban sem érvényesül. A médiaszabadság, a szólásszabadság, a tulajdonhoz való jog mind-mind sérülnek. Noha a venezuelai alkotmány kimondja, hogy az igazságszolgáltatás független, és elvileg az elnöknek kellene garantálni ezt a függetlenséget. Ugyanakkor Hugo Chávez egyre inkább diktátorrá válik, és maga mondja meg a bíráknak, hogy konkrét esetekben hogyan döntsenek ennek az elnöki hozzáállásnak egyre több az áldozata. A közigazgatás vezetői közül sokat így távolítottak el, mások maguktól elmenekültek. Elfiúni asszony esete csak egy sok közül, ez a legfrissebb ilyen eset, egy döntése miatt, bíróként hozott döntése miatt tartóztatták le. És gyakorlatilag a igazságügyi eljárás anyagaihoz való hozzáférés lehetetlen. A legsúlyosabb büntetést akarja Csevesz kivetetni rá. Az élete is veszélyben van. Egy olyan cellában tartják fogva, ahol 20 vannak még rajta kívül, és ezek mind súlyos, komoly bűncselekményeket elkövetett női bűnözők. Mivel nem várhatunk sokat a venezuelai bíróságtól, ezért magát Chávez elnököt kell felszólítani arra, hogy engedjék őt szabadon, és ezt most megteszem spanyol nyelven is. Chávez úr, innen szólok önhöz, hogy azonnal engedje szabadul Maria Lourdes F. Juniorszonyt, és minden ö, lehetőséget adjon meg neki az önvédelemre, az igazságos eljárásra, ez egy emberi jogi gesztus is lenne, de követeljük is öntől ezt, és nyomon kivetjük a folyamatokat. Kaiser asszony kap szót. Köszönöm szépen. Maria Lourdes Afioni a korrupció korrupcióval vádolja a Chavez féle vezetőség, mint ahogy Simon Romérót is. Gyakran több várat is felhoznak azok ellen, akiket el akarnak tenni a közéletből, ki akarnak szorítani a közéletből, hát ha valamelyik bejön. Ez most már több a soknál. Nyilván oda kell figyelnünk erre az esetre, de nem tudom, hogy e konkrét eset kapcsán mit tudunk tenni a venezuelai rezsimmel szemben. Nyilván követeljük a fiúni asszony esetében engedését és az igazságos eljáráshoz való jogának biztosítását. Úgy helyezték úgymond vizsgálati fogságban, mely egyébként iszonyú körülmények között valósul meg, hogy semmilyen eljárást közben nem követtek, és ezekbe a börtönökbe nem jut be semmilyen civil szervezet. Ő egyébként nem is emberi jogi harcos, ő egy bíró, aki adott esetben Chavez szerint nem jól döntött. És pont ő az, aki kiállt az igazságszolgáltatáson belüli korrupció felszámolása mellett, és ezért kellett megbuknia. Sajnos el kell, hogy vegyem öntől a mikrofont. Romevai Rueda kolléga úr következik. Egyetértek teljesen Kaiser asszonynal. Néhány nappal ezelőtt hasonló esetek történtek, nem csak a fiúni asszony esetére kell odafigyelnünk. Remélem, hogy nagyon sok képviselő aláírja majd ezt az állásfoglalást. Ezen kívül persze arra is szükség lenne, hogy folyamatosan diplomáciai nyomást gyakoroljunk a venezuelai kormányra. Mindig is ezt szerettük volna, a frakciónk mindig is ez emellett állt ki, és ezért írtunk bele néhány fontos gondolatot ebbe az állásfoglalás indítványba az eset kapcsán. És emlékeztetném is a kollégákat ezekre a gondolatainkra. De amikor a fiúni bírónőről beszélünk, akkor nem csak őről beszélünk, hanem egy nagyon kiterjedt gyakorlatról. Az ellenzék valamennyi vezetőivel így bánik el a Chavez rezsim, választások, választási időszak van Venezuelában, és nyilvánvaló, hogy ilyenkor ezek az esetek még súlyosabban merülnek föl. Megpróbál Chávez koholt esetekkel az ellenzékre lecsapni koholt esetekre való hivatkozással. Ez tehát egy politikai ügy, és ez, erről politikai módon kell nekünk is beszélni. De sajnos nem ez történik. Mi itt most nem tudjuk minden aspektusát ennek a problémának megvitatni. Speciális feladatunk van, az a feladatunk, hogy a sürgősségi ügyek között olyan ö, ügyek mellett is felemeljük hangunkat, szavunkat, amelyek nem közvetlenül emberi jogi esetek, hanem egy adott ország politikai berendezkedésével kapcsolatos. A Venezuelas... Köszönöm szépen, Chavez úr eljárása, úgy tűnik, hogy nem eh, ismer határokat. Most már a független eh, igazságszolgáltatás támadja, mert egyetlen akadálya az abszolút hatalmának. A bírónő letartóztatása egy, eh, az egyik legkirívóbb eset. Chavez már többször megvádolt ezt a bírónőt, 30 évre börtönre ítéltem, és egyre inkább ezt hogy a Chávez egyre inkább diktatórikusabbá válik. Hogyha Chávez megúszta ezt, akkor ez csak azért lehet, mert itt Európában is számos baloldalt támogatja. Eléggé aggasztó ez a trend a venezuelai totalitarizmus irányába. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kék kártyát láttam Poszelt úr részéről. Úgy gondolom, hogy kérdést kíván intézni Romeva úr irányába. Elfogadja Romeva úr a kérdést? Poszelt úr, öné a szó. Igen, Romeva kollégát szeretném megkérdezni azt, hogy az, tudja, hogy az eljárási szabályzatban nem csak emberi jogokról van szó, hanem jogállamiságról és demokráciáról, és hogy tudja, hogy Chavez úr a demokrácia, illetve a jogállamiság ellensége. Rameva úr, válasz. Tisztelt poszelt úr, itt a prioritásokról van szó, már két hónappal ezelőtt beszéltünk erről itt, csak azt mondom, hogy el kell döntenünk azt, hogy mik a prioritások, és hogyha az AFET Venezuela akar vitát, akkor ezt kell tennünk, de nem, ebben, a, nem, nem ezen az ülésen, ennek igazából semmi helye, csak az emberek megsértésére van szó. Higgins úr következik kettő percre. Mikrofont kérjük kapcsolja be. Ez az állásfoglalás az emberi jogokról szól Venezuelában, és nagyon sok álszentséget tartalmaz itt az parlament részéről, mert igazából nem arról van szó, hogy az emberi jogokat akarjuk megvédeni, hanem igazából elő szeretnék segíteni Hugo Chavez kormányát Venezuelában. Venezuelában még mindig a bizonyos politikavezetők irányítják a médiát, és, és igazából a nyílt pucsot hajtottak végre tíz évvel ezelőtt. A Chavez kormány néhány reformot végrehajtott, de Chávez ellenzi a neoliberális gazdasági politikát, azt, amit az Európai Unió, illetve Amerika számos latin-amerikai országra kíván ráerőltetni. Ezek közé tartozik például a privatizáció, stb. A legnagyobb nemzetközi cégek az Európában, illetve Amerikában vannak, és innen származik ez a kampány is. Nagyon sajnálom a bírónőt, és remélem, hogy minden börtönben lévők megfelelően látnak el, illetve megfelelő pert kapnak. A bürokratizálódás növekedése igazából a baloldal érkezik Venezuelából. Mi azt szeretnénk, hogyha a vene zoelai erőforrások közkézen maradnának. És az emberek élete jobbra fordulna, megszűnnének az olyan problémák, mint a bűnözés vagy a szegénység, de szeretnénk, hogyha megvalósulna a demokrácia és a szociális jogok mindenki számára. Köszönöm szépen az egyéni hozzászólók közül. Először Sony kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben a teremben gyakran tesszük fel ezt a kérdést, és a választókerületeinkben is gyakran hangzik el a kérdés, hogy milyen hatékony a mi tevékenységünk az emberi jogok területén. Hogyha én a kommunista kollégáimat hallgatom, akik azt mondják, hogy eh, egy hogy ilyen hozzászólásokkal kell meg lehet dönteni egy kormányt, hát akkor én ennek nagyon örülök, és nagyon örülnék annak, hogyha ezt meg lehetne valósítani mindenütt, ahol az emberek szenvednek, a mi hozzászólásainkkal bármit is lehetne helyzetükön javítani. Ugyanez itt eszembe, amikor Kaiser asszonyt és Roméva urat hallgatom, két hónappal ezelőtt ugyanezt mondtátok, azt hangzott el, hogy nem ez a megfelelő hely arra, hogy a venezuelai kérdésekről beszélünk. Én azt gondolom, hogy ez a megfelelő hely és a megfelelő idő. Chavez elnök és államaparátusa üldözi az ellenzéket, eh, és eh, molesztálja őket követeljük a Fiúni asszony szabadlábra helyezését, és az Európai Unió főképviselőihez is szólok, mindjárt befejezem elnök asszony. Egy petíciót kell megfogalmaznunk Venezuela felé. Köszönöm szépen, jöttem Maki asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök annak, hogy az Európai Parlament napirendjére tűzte ezt az ügyet, és az emberi jogi sértésekkel ellen szólal fel Venezuelában. Én a venezuelai kormány sürgetném arra, hogy tartsa tiszteletben a venezuelaiak jogait, illetve tartsa be a nemzetközi emberjogi kartát, és a demokrácia, az igazságszolgáltatás, az emberi jogok ne sérüljenek. Az említett sajnálatos események a múlt maradványai, és a fiúni asszony fogvatartása a saját személyes jogainak lábbal, ti, lábbal tiprása. Köszönöm szépen, most áttérünk a vita spontán felszólások részére. Többen kértek szót, mint ahány képviselőnek meg fogom tudni adni a szót, de megteszek mindent tőlem telhetőt. Először Korhola asszony kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Már egy fél évvel ezelőtt beszéltünk Venezuelában a problémákról, az emberi jogi sértésekről, a demokrácia megsértéséről, illetve a kormány sajnálatos magatartásáról az internettel és a médiával kapcsolatban egyre több weboldalt és médiát tiltottak be azóta. Nem ismerjük az összes tényt, de azt gondolom, hogy tényleges problémákról van szó. Venezuela elnöke hivatalos ellenvetéseket fogalmazott meg a Fiúni asszonynal szemben. Azt gondolom, hogy a polgári szabadság jogokat ebben az országban tiszteletben kell tartani. A véleménynyilvánítás szabadság, a szólásszabadság nem szabad, hogy csorbuljanak ugyanígy a demokratikus fejlemények, választások és szabad választásokra kell lehetőséget biztosítani. Köszönöm szépen, Makovaj asszony parancsoljon. <clears throat> A, demok- a demokrácia Venezuelában veszélyeknek van kitéve. A kormány korlátozza a szólásszabadságot és a civil társadalom egészét. Ez az utóbbi eset 2010 júniusában amerikai civil szervezetek működését korlátozza, elvileg a helyi jogok szerint kellene működniük ezeknek, de Venezuela a Nemzetközi Korrupció ellenes egyezményre hivatkozva kitiltja ezeket a szervezeteket a bizottságnak és a tanácsnak, amennyire nyíltan csak lehet, meg kell fogalmaznia azt, hogy ez így nem jó, és a következő parlamenti választások közössége ellenére nem lehet ilyen politikai beavatkozásokat csinálni és én magam is kérem a Fiuni bírónő kiengedését. Kretu asszony kap szót, köszönöm szépen. Ha az emberi jogok érvényesítéséről beszélünk, akkor természetes dolog, hogy az Európai Parlament odafigyel az ilyen esetekre, ezekre a koholt vádak alapján történő vádakra, eljárásokra ha már eljárásra van szükség, akkor legyen az átlátható, a jogállamiság szabályai szerint kellene levezetni. De azt hiszem, ezt nem remélhetjük, mert eleve ez egy politikai döntés volt, és semmi köz az igazságszolgáltatáshoz. Mikolási Kúr kap szót. Köszönöm. Áttérek anyanyelvemre. Nagyon meglep, ahogy Chavez próbálja egyre jobban kiépíteni kommunista egyeduralmát. Ez most már a legrosszabb kelet-európai rezsimeknél is rosszabb helyzet, ami Venezuelában van. A Fioni bírónőt letartóztatták, és ezzel gyakorlatilag a szabad, független igazságszolgáltatás kapott egy komoly övön aluli ütést. Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Először beszélek Venezuela-ról ebben a parlamentben, és az itteni emberi jogsértésekről, de azt hiszem nem utoljára. Sajnos parlament azonban már korábban is beszélt ilyen témákról, korábban egy újságíró kapcsán állapítottuk meg, hogy nincsen szólásszabadság Venezuelában. Az emberek életüket és vagyonukat folyamatosan félthetik a diktatórikus rendszertől. Valaha Venezuela egy befogadó ország volt mára, az emberi jogok szerűen sérülnek, és most éppen Afjuni bírónővel vagyunk szolidárisak. Valaha én éltem Venezuelában, és remélem, hogy egyszer visszaáll ez az ország egy szimpatikus, pozitív pályára. Most megadom biztos asszonynak a szót. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió követi a venezuelai helyzetet, és ebben a tekintetben szeretném megegyezni azt, hogy osztozunk azokban az aggályokban, amelyeket eh, kifejeztek itt eh, Maria Lourdes eh, Afioni bíron fogvatartása miatt. Illetve aggályosak azok a kijelentések is, amelyeket elfogatása kapcsán a venezuelai hatóságok tettek. Rá kell arra mutatni, hogy az ENSZ külön megbizotja, amely a bírók és ügyészek függetlenségével foglalkozik, az Maria Lourdes Affionioni elfogását, letartóztatását az igazságszolgáltatás függetlenségének megsértésének tartja. Az, hogy nem tudják elvégezni az alkotmányban lefektetett feladataikat. Ez félelmet kelt a jogászok, illetve bírók között, tehát ezzel csak a jogállamiságot, illetve az igazságszolgáltatást kívánják aláásni. Úgy gondolom, hogy a bírón független, a bírón azonnali szabadon bocsátása a lehető legfontosabb. Hangsúlyozni kell azt, hogy meg kell védeni a bírónő életet, illetve fizikai és mentális egészséget, és egy biztonságos helyre kell szállítani. A venezuelai hatóságok azt jelentették, hogy elkülönítve tartják a többi börtönben lévőtől, de továbbra is börtönben van az egyik venezuelaiba, venezuelai börtönben olyan emberek között, akiket ő ítélt el korábban. A mindig is hangsúlyoztuk a venezuelai hatóságokkal szemben azt, hogy a nemzetközi kötelezettségeket figyelembe kell vennünk, mint például a szólásszabadság tiszteletben tartását, a jogállamiság tiszteletben tartását, illetve az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítását. A venezuelai hatóságokkal folytatott párbeszédünk kapcsán ezt többször megemlítettük, és a hatóságok azzal érveltek, hogy ez a bebörtönzés megfelel a venezuelai jogszabályoknak, de szerintünk ez egy olyan kérdés, amely nem felel meg a nemzetközi előírásoknak, és mi mértékben aggodalmunkat szeretnénk kifejezni emiatt. Egyre inkább kialakul a politikai polarizáció, a szeptemberi választásokat mérföldköltként kezelik az ország jövője szempontjából, és szeretnék hangsúlyozni azt, hogy ezeket a választásokat békés, átlátható és teljesen demokratikus környezetben kell, hogy megtartsák. Szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy kihelyez, kifejezzem azt, hogy mennyire fontos, hogy figyelemmel kísérjük a választási folyamatot, és hogy ennek a választás folyamat kapcsán figyelembe kell venni a pluralizmust és a Venezuela továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni, és erősíteni kívánjuk a demokráciát, a jogállamiságot, illetve az emberi ö, jogokat, illetve a demokratikus szabadságjogokat, nem csak Venezuelában, hanem a világ minden részén. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a biztos asszonynak. Nem tudom elfogadni a kék kártyát, csak akkor, hogyha egy másik képviselőhöz kíván kérdést intézni.